Riprendiamo i nostri lavori dal punto 27 all'ordine. Folytatjuk az ülésünket. 27-es napirendi pont. Utasjogok autóbuszon és távolsági buszokon. Gabriele Albertini a előadó. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Az utasjogokkal kapcsolatos javaslat, akik autóbuszon, távolsági buszon utaznak, az Európai Unió kiegészíti az összes közlekedési eszközre vonatkozó jogalkotást. A légiközlekedésre vonatkozóan hasonló javaslat készül, ott is korrigálási javaslatokkal készülünk, hasonlóan a vasúti közlekedésnél, és Ma délután pedig hasonló módon Teseni kolléga előadásában meg fogjuk hallgatni a tengeri és a belső hajózható utakra vonatkozó hasonló témát is. Először, amikor ezzel a témával elkezdtem foglalkozni, rögtön azt láttam, hogy egyensúlyt kell kialakítani két fontos igény között, amelyek látszólag ellentétesek. Az egyik, hogy ki kell alakítani egy jogalkotási keretet, vagyis egy level playing, playing fieldet, ami minden közlekedési mód esetében megadja a lehetőséget, hogy azonos feltételek mellett versenyezhessenek egymással, azonos jogokkal. Hasonló módon az utasoknak egyenlő jogot kell biztosítani, és egyenlő védelmi szintet, attól függetlenül, hogy milyen közlekedési eszközt használnak. A jogi keretnek az általános feltételeken túl tükröznie kell az egyes közlekedési módoknak a sajátosságát. Mondanék is erre egy példát, hogy jobban megértsük egymást. A felelősség kérdésében, amikor késedelemről van szó, hát más a helyzet a közúti közlekedésnél, hiszen itt például a tömegközlekedési, egyéni közlekedési eszközök ugyanazt az utat használják, itt előfordulhat a dugó, nagy sűrű forgalom, komplikációk fordulhatnak elő. Ugyanakkor például a vasúti közlekedésnél csak a vasutak használják ezt az infrastruktúrát, tehát már is mások a feltételek, a kiinduló feltételek. Ezen kívül mindazok, akik együttműködtek velem ebben az előkészítő szakaszban, jelentős munkát végeztek, már csak azért is, mert az jelentés tervezett előkészítéséhez viszonylag kevés idő állt rendelkezésünkre. Ennek ellenére sikerült találkoznunk a tömegközlekedési cégekkel is, az utasokat képviselő szövetségekkel is, a fogyatékkal élők, vagy pedig a korlátozott mozgású személyek képviselőivel is. Szorosan együtt tudtunk működni az Európai Közlekedési Kabinett képviselőivel, valamint a Közlekedési és Energia Főigazgatósággal. Az elkövetkező napokban a nyitott kérdésekre vonatkozóan még egyeztetünk az árnyék előadókkal az egyes politikai frakciók részéről. Ez már ma délután meg fog kezdődni. Szeretnék lehetőséget hagyni a vitára, ezért most csak röviden néhány módosítást szeretnék kiemelni, amelyeket én nyújtottam be ehhez a jelentéshez. Azokat a módosítókat mutatnám be, amelyeket fontosnak tartom. Például 3-as, 7-es, 19-es, 20-as, ezek olyan cikkekre vonatkoznak, amelyeket eh, szerintem nagyon gondosan kell kidolgoznunk. További korrekciókat majd ezeknél a cikkeknél lehet, hogy javasolni fogok, majd azt követően is, hogyha meghallgatom a kollégák véleményét és javaslatát. Természetesen elsősorban az árnyék előadókra gondolok, akikkel, ahogy mondtam, még ma délután fogok, vagy ma este fogok egyeztetni. Ezekben a témákban még, ezekre a témákra még hamarosan vissza fogok térni. Pontosítást szeretnék elmondani a 4, 5 és 6-os módosítókkal kapcsolatban. Itt definíciók korrekcióját javasoltam. A hármas cikkben szereplő definíciókról van szó. Egyrészt a szállítási szerződés, a menetjegy értékesítő és az utazás szervező, ezek a definíciók. A 11-es cikknél ezen kívül, amely a derogációkra és különleges feltételekre vonatkozik, néhány pontosító módosítást is beírtam. 8, 9, 10, 10-es, 11-esre vonatkozik. A 8-as módosításnál elsősorban azt tartottam fontosnak, hogy ma nincs olyan érvényes sem helyi, sem nemzeti, sem európai törvény vagy jogszabály, amely lehetővé tenné az autóbuszos személyszállítás biztosító személyek, vállalkozások számára, hogy korlátozzák a fogyatékosok esetében a szállítás. 12, 19, 24, 22, ezek csak pontosítások, amelyek szükségesek, és amelyeket a fogyatékkal élők vagy korlátozott mozgású személyek képviselői kértek, és ezeket elfogadhatónak tartottam. Ami pedig a rendelet hatályba lépését illeti, próbáltam egy kompromisszumot találni a Európai Bizottság teljesen jogos igénye között. Az Európai Bizottság egy évet ír elő a rendelet alkalmazásához, hatályba lépéshez, viszont a vállalkozók, a szektor vállalkozói ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a rendelethez, azt mondták, hogy három évre van szükségük. Ezért a 26-osban egy kompromisszumos határidőt javasoltam. Mielőtt befejezném a bevezetőmet, szeretnék néhány konkrét témára visszatérni amelyeket tematikusan fontosnak, lényegesnek tartok. Ezek esetében szerintem még részletesen meg kell beszélnünk. Nagyon hasznos lesz a mai vita ezek esetében, azért, hogy pontos legyen a definíció. Kettes cikk, kettes pont, ami a hatályra vonatkozik. Biztosítani kell egyrészt egy megfelelő védelmi jogát a az autóbusz közlekedés esetében a utasok számára olyan szinten, amely a, a rendelet előír. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy különleges jellemzői vannak az városi közlekedésnek és a helyi közlekedésnek, vagyis a rendelet hatája specifikus. Hatoszik ez a utas halála és sérülése esetére vonatkozó felelősséget tartalmazza, a nyolcas pedig az előre fizetéssel kapcsolatos. Ezeknél a cikkeknél kapcsolatban állunk az Európai Biztosító Cégek képviselőivel, a TRAN főigazgatóság belső piaci főigazgatóság képviselőivel és természetesen Tajani biztos úr kabinetjével azért, hogy pontosítsuk, és közös álláspontra tudjunk jutni ezekben a témákban. 20-as cikk, ez a járat törlés és a jelentős késés esetén érvényes felelősségre vonatkozik. Úgy gondolom, hogy még mindig pontosításra van szükség a bizottsági javaslathoz képest azért, hogy egyetem és könnyen alkalmazható legyen a előírás. Ennél a cikknél még további módosítást is be fogok valószínűleg nyújtani, hiszen a késedelme definícióját pontosítani kell. A bizottság kártérítést írna elő, hogyha több mint két órás a késelkedés, hogyha hosszabb, mint három óra maga az utazási idő. Ez talán túl szigorú bizonyos esetben a jelentős késésnél akár szállást és akár ellátást is kell biztosítani, és ez jelenleg a szövegben nem szerepel. A rövid bevezetőmet be is fejezném. Csupa fül vagyok, szeretném hallgatni a véleményüket, a kérdéseiket, és ahogy mondtam, van néhány téma, amelyben mindenképpen szükségem van az önök együttműködésére, azért, hogy a rendelet legfontosabb témáit pontosíthassuk. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm Albertini képviselő, Evans kollégája szó. Thank you very much, President. Um... Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen Albertini úrnak is ezt a bevezetőt. Elnézést, hogy nem tudtam ideérni az elejére, kicsit hosszabb volt az út, mint gondoltam volna ebbe a részébe a parlamenti épületnek. Gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon aktuális jogszabályt alkotunk most. Én a fogyatékkal élők és korlátozott mozgásképességűek repülőgép igénybevételéről szóló néhány évvel ezelőtti jogszabálynak előadója voltam. Most, hogy kiterjesztjük ezeket a szabályokat az autóbuszos utazásokra, és ez nagyon fontos, és jó hír ez, pozitív hír a választások előtt, valószínűleg nem csak néhány száz, néhány ezer, hanem több millió európai állampolgár számára, akik autóbuszokat használnak, autóbusszal utaznak. Itt egyfajta uh, brit-centrikus uh, észrevételeket fogok tenni. Ez tipikus, igen, igen, tényleg tipikus. Uh, uh, úgy gondolom, hogy el eredetileg germán szempontok ezek. Na minden esetre folytassuk. Európai a gondolkodásom, elnök úr ezt meg tudja ítélni, de a természete, tolmácsok sajnos nem hallják az elnök megjegyzését, Tehát ez a javaslat a belföldi és nemzetközi autóbuszos és távolsági buszos utazásokra, szolgáltatásokra egyaránt vonatkozik. Egyértelműen világosan kell látni, hogy milyen szinten akarjuk ezt alkalmazni. Angolban a busz kifejezés mást jelent, mint a távolsági busz kifejezése. A busz az csak a városi tömegközlekedésben használatos buszokat jelenti, maximum 30-40 kilométeres utazásokat. A coach az városok között közlekedő, hosszabb távon közlekedő távolsági buszokat jelent. Az amerikaiak ugyanezen a nyelven eh, beszélnek, ugyanilyen kifejezéseket használnak, de a Greyhound buszok azok nagyon messzire is elviszik az utasokat. Megpróbálok óvatosan fogalmazni. Az Angliában beszélt angol nyelvben a buszos utazás sokkal rövidebb utazásokat jelent, úgyhogy gondoskodnunk kell arról, hogy világos legyen, hogy mi is lesz az alkalmazási területe ennek a jogszabálynak Aggodalmat kelt számomra az, hogy a buszok esetében egyetlen egy fős a személyzet, a vezető alkotja. Na most meg kell vizsgálni, hogy amit kérünk ettől a buszvezetőtől, arra képes is lesz. Tehát, hogy megfelelő képesítést kap a fogyatékkal élőkkel való foglalkozásra, illetve hogy fizikailag képes legyen arra, hogy ezt a külön segítséget nyújtani tudja. Ez más helyzet tehát, mint a légiforgalom esetében, ahol a reptereken mindig van egy jó pár ember, aki tud segíteni. Azonban az autóbuszok esetében nagyon gyakran csak a buszvezetőről van szó, ezt figyelembe kell venni az elvárásoknál. Ez csak egyetlen dolog, amit mondani akartam a coach, vagyis távolsági busz utazásoknál, amelyek hosszabb távúak. Előfordul, hogy két vezetőre van szükség, ugye az egyik vezet, a másik pedig pihen, megfelelően ki lehet képezni az éppen pihenőjét töltő vezetőt, hogy segítséget nyújtson azzal is foglalkoznunk kell, hogy a versenyhelyzet milyen. A távolsági buszok helyes vagy helytelen általában a vonatokkal rivalizálnak, és sok esetben a repülőgépes utazásokkal is. Időnként gyorsabb eljutni egyik városból a másikba a távolsági autóbusszal, mint sem elmenni egy repülőtérre, és repülőgéppel repülni oda. Úgyhogy sokan valószínűleg az autóbuszt választják. Az előbb, az elején már említettem, hogy brit centrikus észrevételem is lesz. Nos, a brit rendszer az 1980-as években úgy nézett ki, hogy a nagy buszos monopól eh, társaságokat kisebb cégekre bontották fel, liberalizálták a piacot, és nagyon kis társaságok jöttek létre, négy-öt buszból álló járműparkkal eh, meg kell győződni arról, hogy ezek a buszos társaságok tényleg tudnak ekkora felelősséget vállalni, hogy ez reális. Ugye eh, arról van szó, hogy minden egyes eh, vállalatnak felelősséget kell vállalnia, eh, gondoskodjunk arról, hogy ez reális, hogy ezt tudják ők vállalni. Kis és közepes vállalkozásokról van szó nagyon sokszor, nem óriás cégekről, hanem kis cégekről, és meg kell győződni arról, hogy ők tényleg képesek ekkora felelősséget felvállalni. De úgy gondolom, hogy az Albertini úr által vázolt elvek, a javaslat lényegi része, vagyis hogy a fogyatékkal élők és minden utas azonos feltételekkel vehesse igénybe az összes közlekedési eszközt minden tagállamban, az, azzal csak egyet tudok érteni. Az Európai Unió közös piac, és a neve is arra utal, hogy ez a közös piac nem csak a tőke szabad mozgását, meg az Európai Parlament képviselőinek szabad mozgását jelenti, hanem minden embernek szabadon kell tudnia mozogni a lehető legkedvezőbb feltételekkel, repül repülővel, vonattal, busszal. Úgy gondolom, hogy ez fontos, úgy gondolom, hogy a jogszabály nagyon fontos, tehát nagyon jelentős, és nagyon bízom benne, hogy a választások előtti hetekben sikerül pontot tenni ennek az ügynek a végére, és ez jó hír lesz az Európai Parlamentből a választások előtt. Köszönöm szépen. Ferrari. Ferrari képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Albertini kollégának szeretném megköszönni az előadást. Úgy gondolom, hogy ez egy kiegyensúlyozott szöveg, egyértelműen foglalkozik a utasok jogaival. Támogatom, hogy legyen néhány kivétel a helyi közlekedés esetében a nemzetközi utakhoz képest, hiszen másfajta szolgáltatásról van szó. Azzal feltétele természetesen, hogy így a szolgáltatás minősége ne csökkenjen. Az egyetlen dolog, amin csodálkozom, a tízes módosítás, ahol a fogyatékkal élőkről van szó, tehát ha valakinél megtagadják, hogy a fogyatékossága miatt ne használ, meghasználhassa a közlekedési eszközt. Egyetértek a javaslata, de szeretném, hogyha nem lehetne, szeretném, hogy ne lehessen visszaélni ezzel a lehetőséggel, és kizárni a fogyatékkal élőknek a közlekedését az, hogy két évet kapjanak a közlekedési cégek az alkalmazkodáshoz, ezzel is egyetértek. És nagyon jól tudom, hogy helyes, jogos, amit kérnek. Ugyanakkor természetes, hogy alkalmazkodniuk kell az új feltételekhez. Az elvesetleges módosításaim elsősorban a, azt fogják célozni, hogy néhány javaslattal éljek bizonyos pontok esetében. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Én is hihetetlenül fontos dossziének tartom ezt. És tulajdonképpen egy kicsit későn került ez elénk. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy Európában mindenkinek tudnia kellene, hogy nem lehet a korlátozott mozgásképességüket korlátozni az Európai Unióban, de nagyok a különbségek a különböző tagállamok között. A britek, az észak-európai tagállamok nagyon előre vannak. Most ez így, ez így van jelzem, Afri kollega. Úgy gondolom, hogy egy dolgot kell tisztánt látnunk. Annak kell lennie a célnak, hogy tényleg diszkrimináció mentesen lehessen garantálni a korlátozott mozgásképességűek mobilitását is. De azt is látnunk kell, hogy eh, itt eh, tulajdonképpen építési folyamatokat kell leküzdenünk, infrastruktúráról van szó, vagy például a busz eh, megállókról, de természetesen magról a buszokról is szó van. A diszkriminációmentesség célját el kell érnünk. És ezért nagyon fontos az, hogy egy másfajta struktúrát kell választanunk, hiszen nagyon sok olyan ember van, akik nincsen saját személygépkocsia, de szeretnének mobilisak maradni. Azok, akik valaha is közlekedtek tömegközlekedési eszközön babakocsival, azok tudják, hogy amit egy tolószékkal közlekedő használ, azt használhatja egy babakocsival közlekedő és tehát mindenképpen szeretnénk ennek a célnak megfelelni. Ehhez azonban megfelelő időbeli tervekre van szükség, hogy meddig mit fogunk megvalósítani, és véleményem szerint intézkedésekre van szükség, akkor, hogyha ezt nem valósítják meg, mert ezen a területen ezt nagyon fontosnak tartom. Néha eléggé link módon járnak el, mert eh, ha elképzeljük, akin, valakinek eh, valamilyen fogyatékossága eh, van, akkor annak segítségre van szüksége, és sok állam úgy gondolja, hogy ez nem az ő feladatok, hogy ezzel foglalkozzanak, ezt maguknak kell megoldani a fogyatékkal élőknek bírságot kell kiszabni azokra, akik nem tartják be az előírásokat, egyértelműen meg kell különböztetni az érvényességi területet. Ezt nagyon pontosan kell szabályozni, és látom azt a problémát, amelyet Evans kolléga is említett, hogyha például ha a beszállásnál kell segítség, olyan esetekben, ahol mindenképpen emberi segítségre lesz szükség, az nagyon nehéz lesz, mert akkor problémák lesznek a menetrenddel, és lehet, hogy ezek az emberek nem elég erősek ahhoz, hogy segítsenek. Úgy gondolom, hogy nem igazán látom, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Természetesen azt szeretnék a fogyatókkal, fogyatékkal élők szervezete is, hogy ezek az emberek is egyedül tudjanak boldogulni, anélkül, hogy állandóan segítséget kellene kérni, kérniük, és ebben a dossziban fontos, hogy ez hogy egy vezérelv legyen. Vagyis az, hogy a másoktól való függőséget, illetve azt, hogy másoktól való segítségkérést a lehető legkisebbre lehessen csökkenteni, a különböző intézkedések által, amelyeket meghozunk. Ezt mind tisztázni kell, mert ez még nem egészen világosan van megfogalmazva. A KKV-k esetében természetesen ezek az intézkedések nehezebben eh, megvalósíthatóak, de itt egy alapvető jogról van szó, nem lehet mellé beszélni. Az egyetlen kivétel, amelyet el tudok képzelni, az a régi buszok esetében, a nosztalgia buszok esetében itt nem lehet átépíteni ezeket a buszokat, de minden modern busz jelenleg használt általános mindennapi busz esetében ebbe az irányba kell elmozdulni, tehát át kell építeni. A célnak annak kell lennie, hogy egy olyan módszert találjunk, hogy valaki anélkül, hogy segítséget kérne, be tudjon szállni, használni tudja a közlekedési eszközt, és az átmeneti időben bizonyos intézkedéseket lehet engedélyezni, de egyetemen kell megfogalmazni a szabályt, és fel kell lépni az ellen is, hogyha nem valósítják meg az intézkedéseket, mert különben soha nem lesz, nem valósul meg a fogyatékkal élők esélyegyenlősége. Erről már 30 éve beszélünk Európában, mi nem sikerült eddig megvalósítani. Ez egy olyan dolog, amivel a befektetéseket is lehet előfeszi, elősegíteni. Ez lenne számomra a lehető legjobb befektetési program, amelyel segíthetnénk az autóiparnak. És hogyha még továbbképzést is nyújtunk, akkor három szempontból tettünk már valami jót, és az öregedő népesség szempontjából is fontos ez. Az egyszemélyes közlekedési eszközök elkülönítése, illetve a klasszikus távolsági buszok esete, ezt nagyon pontosan kell szabályozni, mert különben nehézségre fogunk ütközni. Tudom, hogy nagyon sok beavatkozásra lesz szükség, nagyon sok városi közlekedési eszköz szerencsétlenül van kialakítva, de ezt meg kell változtatnunk, mert itt az igazságosságról van szó, és olyan jogokról, amelyeket mindenképpen érvényesítenünk kell. Én jelentkeztem először, tisztelt elnök úr, már elég, elég régóta. Először is köszönöm szépen Albertini kollégának a kitűnő jelentéséhez. Ugye, Makrámer kolléga? Lichtenberger kolléganő csak két dolgot szeretett volna elmondani, nem kell itten vasárnapi prédikációt tartani. Az alapvető nagyon kényes kérdések. Nézzék meg a német alapjogokat 8-19-es cikkig, és nézzék meg az alapvető kartáját. Lehet azt követelni, hogy építsük át a buszokat különböző olyan eszközökkel, hogy a tolószékek is fel tudnának szállni, de hát ezáltal megsértjük a, a buszosok alapvető jogait is, mert lehet, hogy a csődbe kerülnek emiatt. A vita elég rossz irányba kezdett el elmozdulni. Mindenki szeretne, amit a fogyatékkal élőkért tenni, de ezek az utasjogok nem csak a mozgás korlátozókra, korlátozottakra vonatkoznak, hanem a normális állampolgárokra is. És eh, hogyha eh, ezt mind megvalósítjuk, akkor lehet, hogy késésekre lehet számítani. Most, hogy itt távolsági buszról van szó, vagy nem. Hát nézzük meg a légközlekedést, hogyha például elfogadhatókok miatt késést szenved el a busz, akkor védeni kell a, az utasokat, ez egyértelmű. Három módosított fogok benyújtani, tisztelt Albertini kollega. Az egyik a 8-as cikk 1-es bekezdéséhez kötődik. Itt kicsit pontosabbaknak kell lennünk. Kifizetéseket kell eszközölni halál vagy súlyos testi sérülések esetén, vagy ö, ö, mentális sérülés esetén, hát néha meg vagyok, ö, győző, meg vagyok döbbenve, hogy hogyan vezetnek a buszsofőrök. Úgy gondolom, hogy de hát még emiatt nem kell mindenképpen kártétést követelni tehát csak a halál és a testi sérülésetünk A második bekezdésnél úgy lehetne eljárni, mint a közlekedésnél, hogy különös körülmények között fel lehet menteni a vállalkozót. Nem lehet az, hogy a force majeure miatt itt, itt nem lehet felelősségre mondani emiatt a buszsofőrt, vagy a vállalatot. Tehát nem lehet azt mondani, mi, tehát azt szeretnénk, hogy megvegyük a utasok jogait és, és a buszsofőr, a buszvállalatok jogait is. Tehát, hogyha például az úton hever egy nagy fatör, és emiatt nem tudnak menni, emiatt nem lehet ö, felelőssé tenni a vállalatot. A 22-es bekezdés itt ö, az igényeket átalakítanám, másképp fogalmaznám meg, és úgy gondolom, hogy ez csak három apróság, kedves kolléga. Összességében jónak találom az ön jelentését, és várom a további vitákat. Also zunächst mal, äh, wenn so über Hogyha már a fogyatékkal élőkkel szembeni igazságosságról beszélünk, a Német Szövetségi Köztársaság szerint 30%-a a közlekedésben résztvevőknek fogyatékkal élő. Ez nem csak a mozgáskorlátozottokra vonatkozik, hanem például a nyugdíjasokra, vagy olyanoknak gipszben a láb, vagy akár még a babakocsival közlekedőkre. És én négy hétig, én is, az én lábam is gipszben volt, tehát tudom, hogy ez milyen. Tudom, hogy egy sporttal foglalkozó professzor például azt javasolta eh, a hallgatóinak, hogy Bécsen keresztül két hétig közlekedjenek tolókocsival, hogy megtudják, hogy milyen eh, az. Tehát egyre idősödik a társadalom, kevesebb autót használnak, és egyre inkább a tömegközlekedéssel utaznak. Tehát ez a 30% nagyon nagy arány, ezek mindenképpen megfelelő intézkedésekre van szükség, minden intézmény esetében, illetve a járművek esetében is. És hogyha összehasonlítjuk ezt más országokkal, Lichtenberg, eh, azt, hogy már ezt elmondta, Dél-Európában nagy különbségeket láthatunk. De ha megnézzük az USA-t, minden buszban megvan a lehetőség arra, hogy tolószékkel is felszállhassanak rá. Tovább tart, a sofőr segít, rögzíti a tolószéket, ez van hely. Minden buszban így van. Ezt már többször megértem, senki nem panaszkodott, a utasok sem, még akkor is, hogyha tovább tartott az út, mert csodások voltak a fogyatékkal élővel szemben. Miért pont az USA-ban van ez így? Van egy jogszabály, mégpedig a vietnámi háború után hozták ezt meg, azért, mert nagyon sok sérült volt, háborús sérült, és e, hogyha egy ilyen, tehát a, csak a háborús sérültek miatt tudtak egy ilyen jogszabályt hozni, de az ő arányuk sokkal kisebb, mint a, a igazából a fogyatékkal élők aránya, és ez standard lett. Hogyha ez a vietnámi háború sérültek esetében ez lehetséges volt, akkor meg nem lehet ezt egy civil társadalomban vagy jogállamban létrehozni. Tehát úgy gondolom, hogy sokkal szigorúbbnak kell lennünk, hogy azt megvitattuk. Ami az USA-ban lehetséges, annak itt is lehetségesnek kell lennie, ami Észak-Európában már régóta norma, normális, annak itt is annak kellene lennie ezért úgy gondolom, hogy az elfogadás nagy, a kereteket meg lehet teremteni, és ez, erre szükségünk is van. Köszönöm szépen, elnök úr, és Kramer úr hozzászólásával kapcsolatban visszatérnék Evans úr hozzászólásához, hiszen pont itt van a célunk, úgy gondolom, hogy jó az a megközelítés, de itt van a késedelem problémája is. Hogyha ezt a kettőt összeegyeztetem, akkor óvatosnak kell lennem, nem szabad olyan elvárásokat keltenünk, amelyeket évek múlva nem tudjuk majd megvált, létrehozni. Hogyha Dél-Németországból Angliába szeretnék utazni, és most kérem gondolkozzunk el a késtelmeken Dél-Németországban ki kellene építeni kicsit jobban a hálózatot, finoman szólva. Akkor most milyen késedelmi idő érvényes, hogyha Luxemburgon vagy Belgiumon keresztül megyek? Most akkor az első késedelem érvényes, vagy pedig a második megállás Belgiumban vagy Luxemburgban? és nem biztos, hogy tehet róla a buszsofőr vagy a vállalat, hogy a délnémet autópályákon valahol késedelmet szenvedtünk a dugó miatt. Itt van még a mozgássérültek kérdése. 30%-ról beszéltünk, de más adatokat is hallhattunk. Mit lehet tenni? Úgy gondolom, hogy itt a középutat kell megtalálnunk, egy jó jelentésre van szükség, amely nem túl sok elvárást vagy kelt, és az intermodalitásra is koncentrálnunk kell, ezeket kell figyelembe venni, látni kell azt, hogy nem az összefüggésben ezek hogyan működnek, és második lépésként pedig másfajta közlekedési lehetőségekről kell beszélni. Evans? I think just want to come back on a couple of points. Köszönöm szépen, csak néhány dologra szeretnék visszatérni. Természetesen nagyon fontos a kompenzáció a távolsági buszok esetében, de a megfogalmazásnál egyértelműen kell fogalmazni. Ahol a késedelem nem a forgalom miatt alakult ki, a forgalmi dugó miatt, hanem az autóbuszos vállalat hibájából fontos az, hogy ne legyenek kiskapuk. Például ne lehessen arra utalni, hogy Luxemburgban nagyon nagy volt a forgalmi dugó. A légi forgalomban például, a, hogyha megtagadják a az repülőre való beszállást, akkor azt mondják, hogy egészségügyi, meg biztonsági szempontok miatt nem lehetett beszállni, és ez nem a légitársaság hibája, tehát ezzel takaróznak. Nagyon fontos az, hogy egyfelől ne adjunk kiskapukat a vállalatoknak, hogy ne mondhassák azt, hogy forgalmi dugó volt valahol, másfelől pedig ne helyezünk túl nagy nyomást a gépjárművezető vállára, hogy a két órás utat másfél óra alatt kelljen megtennie, hogy ne kelljen a cégnek aztán kompenzációt fizetni. Tehát ezt a témát sem szabad figyelmen kívül hagyni. Aztán arra vonatkozóan, amit Jan Zsambowski úr mondott, ahogy én értettem, ugye itt nem csak a fogyatékkal élők jogairól, hanem a, a nem fogyatékkal élők jogairól is szó lenne, és szerintem itt mit jelent az, hogy a normális vagy nem rendhagyó utasok, hiszen itt az egész jogszabály erről szólna. Köszönöm minden kollégának, Utman asszony szólal föl a bizottság nevében. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Elnök úr, és eh, köszönöm a jelentéskészítőnek is ezt a jó eh, jelentést, illetve a kiváló együttműködést én csak eh, emlékeztetnék az Európai Bizottság fő célkitűzésére. Számunkra az összes közlekedési eszköz utasainak jogai harmonizációja a fontos. Ezt már a 2001-es fehér könyvben elterveztük. 2005-ben egy külön közleményt adtunk ki az utasjogokról, és nagyon szilárd kötelezettséget vállaltunk a 2006-os félidős felülvizsgálatkor, hogy minden közlekedési mód esetében szabályozzuk az utasok jogait. Nagyon fontos, hogy könnyen érthető és betartatható jogokat kapjanak az utasok. Meg megpróbáljuk az ágazat specifikus jogszabályokban hat közös alapelv alkalmazását is. Az egyik az, hogy nem lehet szó kereskedelmi diszkriminációról utasok között az árakban, illetve az utazási feltételekben. A második elv az, hogy az utasoknak hozzá kell férniük az információhoz az utazás előtt, alatt és után. A harmadik elv az, hogy az utasok kártérítést kell, hogy kapjanak baleset esetén, mégpedig harmonizált felelősségi szabályok alapján a biztosított fuvarozók tól. Negyedik elv, a fogyatékkal élők és a csökkent mozgásképességű utasok garantáltan igénybe kell, hogy tudják venni a közlekedési szolgáltatásokat. Ugyanúgy, mint minden más utas. Ötödik elv, az utazás megszakítása esetén az utasok információt kell, hogy kapjanak, és segítséget, illetve alternatív útvonalat, visszatérítést, és az alacsony szolgáltatás esetén végső esetben kompenzációt. Végül pedig Fontos azt is szabályozni, hogy hogyan lehet peren kívül különböző testületeken keresztül megállapodni nem ugyanaz a szöveg a különböző közlekedési módok esetében, mert figyelembe kell venni a különböző ágazatok specifikumait. Például a légi szállításban a ö, beszállítás megtagadása volt a fő ö, szempont. Az autóbuszos utazásoknál a közúti biztonság nagyon fontos prioritás, ezért nem javasoltunk a késedelem esetén kompenzációt a két utolsó javaslat nagyon nagyban merít a korábbi rendeletek alkalmazása során szerzett tapasztalatokból, a légi közlekedés tapasztalataiból, illetve a légi és vasúti szabályozás során lebonyolított tárgyalásból. Egy pontosítással szolgálnék. Fontos tudni, hogy egyik jogszabály sem, és egyértelműen egyik javaslat sem, amit decemberben benyújtottunk, egyik sem foglalkozik az infrastruktúrával, illetve a járművek akadálymentesítésével úgy gondoljuk, hogy Európában nem engedhetjük meg magunknak, hogy a fogyasztók védelmében különböző szintek érvényesüljenek, attól függően, hogy milyen típusú az utas, illetve hogy milyen közlekedési eszközt választ. A javasolt intézkedések alkalmazása hiszünk benne egységes utas jogi politikát tesz lehetővé egész Európában. Köszönöm szépen. Köszönöm Hatman asszony, Albertini úr. Köszönöm elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam a hozzászólásokat, sok mindent feljegyeztem a kollégák hozzászólásából, és mindegyiket kiegyensúlyozottnak tartom, különösen hasznosnak tartom mindegyiket. Egyetértek a szóra, hogy megfelelően figyelembe kell venni az általános célt, vagyis hogy azonos jogokat kell biztosítani minden utas számára, a fogyatékkal élő utasok számára, és ők ugyanolyan utasok, mint a többiek, ugyanolyan emberek, mint a többiek. És ezt a jogot ki kell terjeszteni az összes országra és az összes közlekedési módra. De észszerűen figyelme kell venni az egyes közlekedési módoknak a speciális jellegét, az üzemeltetés szempontjából. Köszönöm Ferrari kolléga hozzászólását, szinte mindennel egyetértettél. A tízes módosítással kapcsolatban ezt majd részletesen megbeszéljük, az általad említett témát. Lichtenberger kolléga, ön nem azt mondta, hogy nem értene egyet velem, hanem sőt azt mondta, hogy túlságosan is ért. Azt mondom, hogy túlságosan azért, hogy aláhúzom, kiemeljem azt, amit ön javasol. Az a, az ütemterv, amelyet mi javasoltunk, és amit már említettem, az egy köztes, tehát a két év, amit mi meghatároztunk, hiszen ez volt a kompromisszum a bizottság által igényelt határidő miatt, figyelembe véve a sok késedelmet, amit ön is említett, illetve a közlekedési vállalkozók viszont három évet kértek, tehát a kettő közötti középutat javasoltuk. Jarzembowski kolléga és barátom hozzászólásával kapcsolatban annyit mondanék, hogy absztrakt értelemben egyetértek önnel, vagyis a német helyzetre vonatkozom, amit mondott, azzal egyetértek. A biztosító cégekkel közösen megvizsgáltam a false major esetét. Az én problémám olaszként, és követve egy olyan mentalitást, ami a Németországtól eltérő, ugye Németország nagyon precíz és szigorú a jogalkotás területén is. Más országok szempontjából viszont force majornak lehet tekinteni széles körben bármilyen eseményt. Úgyhogy nem szeretném, tehát önmagában a koncepció kiváló, de nem szeretném, hogyha ezt ki, tud, ki lehetne terjeszteni, és bármilyen kártérítés elől el lehetne menekülni erre hivatkozva. Kramer képviselő megjegyzése jogos, különösen specifikus módon védeni kell a fogyatékkal élőket. Az egyik alapvető cél, ahogy erre a bizottság képviselője is emlékeztetett a rendelet esetében, hogy azonos jogot biztosítsunk minden európai állampolgár számának, attól függetlenül, hogy mely tagállamban él, attól függetlenül, hogy milyen személyes körülmények között esetleg ideiglenesen vagy tartósan csökkent mozgásképességű, vagy bármilyen más problémával rendelkezik, illetve attól függetlenül, hogy milyen közlekedési eszközt használ. A rendelet természetesen kapcsolódik a teljes jogalkotási folyamatban a többi, a tengeri, a folyami, a vasúti közlekedés és a légi közlekedési hasonló rendeletekhez. A többi részletkérdésben úgy gondolom, hogy a következő viták során tudnánk ezeket a kérdéseket elmélyíteni. Az árnyék előadókkal az összes frakció részéről ma délután fogok még találkozni. Minden esetre nagyon annak ellenére, hogy rövid idő állt a rendelkezésünkre, belementünk a részletekbe, érdekes vitát folytatunk, és úgy látom, hogy pozitív a hozzáállás bár voltak bizonyos kritikus célok is, de úgy gondolom, hogy ebben az esetben az együttműködés és a közös akarat szempontjából nagyon jó alapokról indulunk, azért, hogy a szoros határidőn belül, amit teljesíteni kívánunk, sikerüljön lépnünk, vagyis hogy áprilisban plenáris elé kerülhessen ez a téma. Köszönöm. Köszönöm Albertini képviselő. Módosítókat március másodikáig kell benyújtani addig, és nem tovább. 28-as napirendi pont, tengeri és belvízi közlekedési március még egyszer mondta az elnök, hogy március 2 dél. Tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogai. Tessené, úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az a vita, ami most eh, lezajlott, az én jelentésemhez is sok információval szolgál. Az Európai Bizottság képviselője elmondta, hogy mi az a hat alapelv, ami meghúzódik a javaslatok mögött. Ami a tengeri és folyami hajózás utasainak jogait illeti, én különösen a csökkent mozgásképességű utasokkal foglalkoztam, azzal kapcsolatban, amiről az előbb szó volt, a jogaikkal, a derogáció kerülésével, illetve e, bizonyos homályos részekkel. Például, hogy egy hajóra, amikor nem szállhat fel egy ö, e, csökkentett mozgásképességű személy. Ö, aztán, hogy az utasoknak hogyan kell segítséget nyújtani, ugye a segítségnyújtás kérését a helyfoglaláskor és nem később kell eszközölni, így jobban lehet segíteni nekik. A harmadik dolog az, hogy a tengeri hajózásban a sétahajók is szerepelnek, a csökkent mozgásképességűek jogait a 91-es irányelv szempontjainak figyelembevételével kell biztosítani, tehát itt egyensúlyra van szükség a csökkent mozgásképességű személyek segítése a kikötőkben. A bizottság által javasolt szöveg itt a fuvarozó felelősségét hangsúlyozza, ez koherens a többi közlekedési eszközzel, de ugye a, köz, a kikötő üzemeltetőjének is fontos feladata van itt. Megpróbáltam néhány módosítást javasolni, ami lehetővé teszi, hogy jobban harmonizáljuk a feladatokat a kikötő üzemeltetők és a közlekedési eh, fuvarozók között. Az ötödik pont a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos, akik eh, a eh, rendelet végrehajtását monitorozzák, úgy gondolom, hogy ahelyett, hogy több szervezetről lenne szó, jobb lenne egységes szervezet által biztosítani a felügyeletet, ez átláthatóbb lenne az utasok számára, és nagyobb felelősséget jelentene a diszkrimináció kiküszöbölésekor a csökkent mozgásképességűek és a fogyatékkal élők esetében. Tudni kell, hogy független szervezeteknek kell ezt a felügyeletet megvalósítaniuk, nem lehet szó kereskedelmi érdekekről. Végül pedig ami az utazás szervezőket illeti, a különböző csoportos utazásokat, a luxushajóval való utazás helyfoglalását fontos megvizsgálni, hogy, ki a, hogy kinek mi a felelőssége. Még egy kérdés felvetődik bennem, az administratív terhek könnyítése, a légiforgalomban már szempont volt, a csökkent mozgásképességűek esetében kettős könyvelést kell megvalósítani. A nagy cégek esetében, a légitársaságok esetében ez teljesen indokolt. Nos, a vízi hajózásnál, a vízi közlekedésnél időnként kis vállalkozásokról van szó, számukra ez nem biztos, hogy indokolt. Aztán felvetődik az is, hogy a folyami szállításban nagyon gyakran vízibuszokról van szó, tehát városon belül közlekedő kisebb hajókról. Itt egész mások a szempontok, mint a kompok, révhajók, és a szervezett luxushajó utazások esetében. Úgyhogy én kérem az összes kollega segítségét, hogy hogyan tudunk itt eligazodni és egyensúlyt kialakítani. Köszönöm. Jarzembowski úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Elmondhatom a jelentéskészítőnek, hogy nagyon jó a jelentése. Semmit nem tudok kifogásolni, kitűnő a jelentés szeretnék gratulálni a frakcióm nevében. Ami az utolsó kérdést illeti, úgy gondolom, hogy ha egy hajó, amely buszként közlekedik, az mindig egy hajó marad, mert akkor igazából a különböző cirkálókat is be lehetne vonni ide a hajók közébe, körében. Egy-két kérdésem lenne, amelyet szeretnék feltenni. Amit kritikusan látok itt, az az, amit már Albertini jelentése kapcsán is említettem, ez az a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha késedelmek, törlések miatt vannak kártérítések, és itt lehet, hogy itt a hajóközlekedés kapcsán egy külön definíciót kellene beillesztenünk. Azt mondanám, hogy az észak-európai területünk, a Balti-tenger, akkor, hogyha a jégzajlás van, akkor nem tudnak a hajók közlekedni, és ez egy különleges eset, amelyért nem tud felelni az adott cég. Az észak-német szigeteknél is vannak olyan apály helyzetek, amikor nem tud a hajó kikötni, és ez is egy szokatlan helyzet, amelyet, amelyet nem felelhet az adott vállalat, és lehet, hogy ezt is tisztáznunk kellene. A második megjegyzésem az egy gyakorlati kérdés lenne. A 13-as cikkben a közlési kötelezettségről van szó, és ez nekem egy kicsit bonyolult. Ez egyiknek közölni kell a másikkal, hogy milyen segítség iránti irány, igény van. Hogy ha több alvállalkozó van, és mindegyiknek meg kell adni ezt, akkor senki nem fogja magát felelősnek érezni. De összességében véleményem szerint jó ez a jelentés, és csak ez a kérdésem lenne, hogy mi történik akkor, hogyha ha például a apály esetén, vagy jégzajlás esetén különleges helyzetek adódnak. Lichtenberger asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A hajó utasok jogait illetően sok mindent kell még pótolnunk. Nagyon fontos, hogy gondoljunk a korlátozott mozgásképességűekre. Lenne egy kérdésem, hasonló a helyzet, mint a repülőterek, illetve a repülőtársaságok esetében. Ebben a jelentésben nem igazán látom következetesen azt, hogy eh, ki felel azért, hogy mind a két dolog eh, működjön, tehát eh, Eh, hogyan fog eh, működni a dolog a, az, az utasszállító, illetve a kikötő között. Tehát a kikötő üzemeltetőjének kell biztosítani azt, hogy hozzáférhető legyen a kikötő, de kifelel azért, hogy eh, itt megfelelő segítséget adjanak az utasnak, tehát itt egyfajta átfedés van. A repülés esetében az olcsó repülőtársaságnál újból kellett tisztázni ezeket a kérdéseket, meg kell azt néznünk, hogy hogyan lehet ezt optimálisan tisztázni, annak érdekében, hogy megfeleljünk az érintetteknek. Ez nem elég pontos számomra. Lehet, hogy meg kellene nézni azt, hogy hogyan lehetne ezt szabályozni, hogy konzisztens legyen. Második pontom. Természetesen előfordul az, hogy eljegesednek a kikötők, és rendkívüli helyzetek alakulnak ki, de attól félek, hogy ezt majd arra használják, hogy ne kelljen kártérítést fizetniük. Például a repülésnél is látom gyakran azt, hogy akkor lép fel valamilyen technikai malőr, hogyha kevés utas van a repülőn. Tehát e- ezeket a kivételes eseteket gyakran használják arra, hogy ne kelljen kártérítést fizetniük. Tehát meg kell néznünk azt, hogy ezt a problémát már előre ki tudjuk küszöbölni, mert ez valóban nagy frusztrációkat okozhat. Jegle asszony említette azt, hogy az utasoknak az az elvárása van joggal, hogy valamilyen kárpótlást kapjon akkor, hogyha valamilyen technikai defekt van, és egy utasnak elég kevés lehetősége van arra, hogy megkérdőjelezze azt, hogy ez valóban technikai hiba történt-e, vagy sem. Hogyha valaki nem szenved nagy károkat a késdelem miatt, akkor nem indít semmilyen eljárást, tehát pont emiatt kell pontosan tisztázni ezt. Itt valóban tisztázni kell azt, hogy valóban rendkívüli helyzetről volt ez szó, és hogyha igen, akkor ezt igazolni kell, mert a vállalatokra nagyobb lesz egy a nyomás, hogy ne használjanak, ne használják űrügyként a technikai meghibásodást akkor, amikor kevés utas van a fedélzeten. Tehát ezt mindenképpen meg kell néznünk ennél a dossziénál még jó előre, hogy ne legyen ebből gond, de természetesen mindig lehetnek rendkívüli események a tengeri hajózás esetében, de a megfelelő megfogalmazás sokat segíthet. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének azt, hogy a segély csényújtó kutyákat bevette ide. Például a vakok esetében ez sokat jelent. Jó lenne, hogyha például a buszközlekedés esetében ezt ismételten megismételnénk, hogy ne legyen itt semmilyen probléma, mert például a hosszú, a távolsági buszoknál ez problémákat okozhat, a városi buszközlekedésben nem. Lehet, hogy a távolsági buszokról ezeket a személyeket ö, letessékelik, vagy nem engedik fel. A jelentést én is jónak találom, hogyha ezeket a dolgokat még pontosítjuk, akkor úgy gondolom, hogy pozitív dolgokat tudunk elérni, és következetesek lesznek a szabályozásaink a közlekedésben, a utasok jogait illetően. Köszönöm szépen. Jensen. Tak, herr formand. Det er herr Piskorski, der er vores gruppes skygge på den her. Köszönöm szépen, elnök úr. Piszkovszki úr, az árnyék jelentéstevője a frakciónknak, de ő most nem tudott eljönni ma délután. Úgyhogy a frakciónk nevében én csak annyit szeretnék mondani, hogy a legtöbb, tehát a tartalom nagy részével egyet tudunk érteni. Van egy kérdőjel azonban számunkra, hogy nem egészen értjük a nyolcas módosításnál, hogy mit akar a jelentés készítője, illetve a 11-esnél arról beszél, hogy a hatos cikktől függetlenül a szállítók adott esetben megtagadhatják a jegykiállítást, vagy a helyfoglalást fogyatékosságra, vagy a csökkent mozgásképességre hivatkozva. Csökkent mozgásképesség, illetve fogyaték esetén, tehát akkor bárkitől meg lehet tagadni? Tehát gyakorlatilag bármilyen fogyatékosság esetében a beszállítás? Nem egészen értem, hogy mit akarunk ezzel elérni. Azt kérném a jelentés készítőjétől, hogy magyarázza el, hogy mi van e mögött, és hogy jelezze, hogy tényleg megfelelő -e ez a módosító. Köszönöm. Honorable Simpson. Simpson képviselő. Köszönöm, elnök úr. Komoly kérdés, amit a bizottsághoz tennék föl, és nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ebben az irányelvben a révek és a kompokat bele kell venni, úgy Gondolom, hogy az ilyenfajta réveknél és kompoknál ezt tisztázni kellene, és ezt szeretném kérni a bizottság részéről. Tehát, hogy ezeket a fajta kompokat, tehát amelyek nem mennek ki a tengerre, ezeket lefedie ez a javaslat. Aztán még néhány megjegyzésem lenne. Nem vagyok a biztosabban, hogy a velencei hajók, vagyis a vízibuszok le vannak-e fedve, nem tudom, hogy Albertini vagy Teseni kolléga jelentése fedje le. Az is lehet, hogy mind a kettőjük jelentése vonatkozik a vízibuszokra. Hogy legyünk biztosak benne, és akkor könnyítsük meg a helyzetünket, és Valencében a, a vízipuszokra vonatkozom mind a kettő. Végső megjegyzésem. George mondta azt, hogy több emeletes busznak lehetne tekinteni a tengeri üdülőhajókat. Én idén egy üdülőhajón töltöttem a szabadságomat, és hogyha ez egy többszintes busz, akkor ez egy nagyon drága többszintes autóbusz, ezt meg kell, hogy mondjam. Most a karabi és, karabi és egyéb emberek esetében a 850 millió dolláros befektetést tettek egy több emeletes buszba. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Nem tudom, de az nem volt uh, úszoda, tehát lehet, hogy a németeknél több hely van az ő buszaikon, de a miénken nem volt she you have a very good time, so that's uh, no, no. Biztos jól érezte magát, nincs ö, további ö, hozzászólási igény. A, ö, akkor Hutman asszonynak adom meg a szót a legjobb ö, válaszra. Köszönöm szépen elnök úr, említettem már, hogy az a célunk, hogy ugyanazok az elvek érvényesüljenek minden közlekedési módra, az adott ágazat specifikumait és a tapasztalatainkat leszámítva. Ennek a szektornak a specifikumaival kapcsolatban hadd mondjam el, hogy alapvetően az áruszállításból realizál nagy bevételt a hajózás, és a kikötők nem igazán vannak mindig felkészülve az utasforgalomra. A második dolog olyan tapasztalat, amit a légiszerításban szereztünk, úgy tűnik, hogy azok a tagállamok, amelyek több szervezeten keresztül alkalmazzák a szabályokat, messze nem azok, amelyek a legrosszabbul alkalmazzák őket. Tehát nem akadály az, hogy több szervezet felügyeli a végrehajtást Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek, kiváló színvonalú ez a jelentés, és nagyon jó volt az együttműködés is. A jelentés pontosított bizonyos dolgokat, és lehetővé tette a nyelvezet egységesítését is. Szeretnék pontosítással szolgálni a közöttünk lezajlott beszélgetéssel kapcsolatban tehát a segítségnyújtás, alternatív útvonal, kártérítés, kompenzáció független a probléma okozatától, csak a külön kártérítés függhet attól, hogy miért következett be a probléma konkrét kérdést is feltettek a bizottságnak. Igen, a folyami eh, kompok, révek is ide tartoznak, mert ennek a jogszabálynak az alkalmazási területe kiterjed a eh, folyóvizekre is. a lagunák is a eh, vízi útvonalak közé tartoznak, úgyhogy ne aggódjon, Velencében is biztonságban hajókázhat. Gondolával fogjuk elsüllyeszteni. Tessine úr, öné a szó. Most köszönöm szépen az összes kollégának a hozzászólását. Úgy gondolom, hogy most már a módosítókról van alapvetően szó, valóban meg kell próbálni úgy megfogalmazni őket, hogy közeledjenek az álláspontok, közeledjenek az itt felvetett szempontok, az éghajlat, illetve a különleges, kivételes helyzetek vételre kerüljenek. Szívesen rendelkezésükre állok, és bízom benne, hogy gyorsan megtaláljuk a lehető legkielégítőbb egyensúlyi megoldást megoldásokat. Köszönöm. Now we have a five minute break. 5 perc szünet, és utána megvárjuk Madame Tikaut. 5 perc múlva fogjuk megkezdeni az utolsó pont tárgyalását. Absolutely. Sajnos nem hallani, hogy mit kiabálnak be. Mindenképpen mindenki cigizhet, 5 perc az több, mint elég egy cigire.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 Okay. We can resume. Kérem foglaljanak helyet. Szeretném folytatni a munkát. Huszonnyolcas naperendi pont mondja az elnök, 29-es közötti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek. Az előadó Szilvia Adriana Ticao. Önnél a szó. Vreau să mulțumesc și colegilor care sunt în sală și sunt interesați de această dezbatere. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt maradt, és érdeklődik ezen téma irányába. Úgy gondolom nagyon fontos az, hogy először itt a következőt mondhassuk el az elején. Már két jelentésünk van, amely ezzel a témával foglalkozik, a gross jelentés, illetve ez a jelentés. Um, apreciez foarte favorabil, ca fiind foarte... Szeretném elmondani, hogy mennyire nagyra értékelem, hogy a Európai Parlament javaslatainak kb. 70 százalékát a tanács már elfogadta. Gyakorlatilag mostantól kezdve együtt fogunk dolgozni a vélemény előkészítésén, remélve azt, hogy egy közös változatot tudunk összeállítani. Szeretném elmondani, hogy a tanács által elfogadott témákon kívül. Azért van néhány vitás terület is a jelentésemben. Szeretném megerősíteni a parlamentnek az állásfoglalását néhány konkrét és általán fontosnak tartott területen. Ezért én magam is egy sor módosító indítványt nyújtottam be a, azok a legfontosabb területek, ahol eltér a vélemény. Egyrészt a végrehajtásnak az időzítése, méghozzá az nemzeti elektronikus regisztráció végrehajtása és ezek nemzetközi szintű, európai szintű összefoglalása. A tanács kicsit nyug, nyugalmasan vagy hosszabb határidőkkel kívánta ezt elfogadni, viszont a parlament úgy gondolta már első olvasatban is, hogy a súlyos szabásértéseket is be kell venni már a rendelet végrehajtásától kezdve ebbe a regisztrációba. Hosszasan vitáztunk ebben a témában a tanácsal. bizonyos rugalmasságot látunk, van a részünkről van bizonyos rugalmasság, minden esetre nem akarunk azért nagyon engedni, és ezért úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek itt kell tartania a saját véleménye mellett. Van néhány technikai részletkérdés, például a tanács azt kérte, hogy a biztosításon kívül legyen egy a szakmai felelősség biztosítás is. A parlament végül is ezt a megfogalmazást véleményem szerint elfogadhatja. Van néhány más technikai elem, amelyekről szeretnék részletes vitát folytatni. A tanács állásfoglalása nagy mértékben eltér a parlament bizonyos témákban. Például azért, hogy ahhoz, hogy valaki közúti fuvarozói tevékenységet végezhessen. A mi véleményünk az, hogy ehhez egyrészt a vállalkozó engedéllyel kell, hogy rendelkezzen, szakmai engedéllyel, az én jelentésemben ez szerepel is. Ezen kívül egy plusz engedéllyel kell, hogy rendelkezzen a piac jutással kapcsolatosan Grós képviselő javaslatában szerepelt mindez. A tanács ezzel szemben egy másik javaslattal állt elő. A tanács azt mondja, hogy a tagállamoknak legyen lehetősége arra, hogy korlátozzák az engedélynek a határidejét, vagy érvényességi idejét, és a bürokrácia csökkentése érdekében úgy gondolom, hogy ez az engedély korlátlan kéne, hogy legyen, úgy, hogy beépítenénk egy 5 éves rendszeres ellenőrzési lehetőséget. 5 évenként lehetne ellenőrizni, hogy a feltételek, a kritériumok teljesülnek-e. Hogyha bármilyen kockázat merül fel, akkor ellenőrzést lehet végezni. A tanács viszont azt javasolta, hogy a tagállamok korlátozzák, és legyen lehetőségük arra, hogy az engedély érvényességét korlátozzák. Plusz még bevezetett egy olyan szöveget, amelyre vonatkozóan én egy módosítással élek, méghozzá törölni javaslom a tanácsi szöveget. A tanács szerint az engedély megszerzéséhez igényt kell, kérelmet kell benyújtani. A tanácsi szöveg azt mondja, hogy a vállalkozó a fuvarozó így tudja megszerezni a működési engedélyt, méghozzá közösségi működési engedélyt. Szerintem viszont itt két külön dologról van szó. Hiszen van egy szakmai jellegű engedély, és egy piacra jutási engedély. Ehhez viszont Gras megfogalmazásában a rendelet feltételeit kell teljesíteni. Szerintem ta, ragaszkodnunk kell a parlamenti állásfoglaláshoz. Következő kérdés a dokumentumok benyújtása és rendelkezésre állása a tagállami székhelyen. Ezen kívül szeretnénk visszavenni azt a szöveget, amely a kereskedelmi szolgáltatásokat kiveszi ebből a rendelkezésből. Egy másik eltérés a tanács és a parlament között, hogy a tanács bizonyos kivételeket kíván bevezetni nemzeti fuvarozás területén termék alapon, vagy kilométer alapon. A parlament első olvasatban sem értette eze, egyet ezekkel a kivételekkel. A módosítaimat ezek alapján fogalmaztam meg, vagyis azért, hogy visszavezessem az eredeti parlamenti állásfoglalást. Szeretném a tanácsnak megköszönni, akinek a képviselőjeit jelen is van a teremben, az Európai Bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani. Többször találkoztunk az árnyék előadókkal is, és nagyon értékesnek tartom, tartottam ezeket a megbeszéléseket. Ezek alapján további javaslatokat állítottunk össze, további módosítókra vonatkozóan, amelyek kompromisszumos véleményt tartalmaznak. Nagy érdeklődéssel várom az önök véleményét, és végül fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy mindenkiben megvan a jó szándék, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot, és hogy közös állásfoglalásra tudjunk jutni. Mindannyiunknak ez a célja. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich bedanke. Ja, Zembowski úr. Igen, köszönöm szépen minden kollégámnak, a kollégának a frankció nevében. Tudom, hogy nem annyira egyszerű ez a téma. Gros kollega tartalmilag az ő jelentéseinél már utalt a TIKAO jelentésre, egy dolgot szeretnék megemlíteni. Gros kolléga, akárcsak az én frakcióm is, nagy hangsúlyt feje, helyez a vagy letelepedési szabadságra. Ezt a jelenséget, a postafiók, vállalatok problematikáját mindenképpen szeretnénk megszüntetni. Valódi székhelyekkel rendelkezünk, nem pedig csak egy postafiókkal, úgy gondolom, hogy ezt majd egymás között még tisztázhatjuk, meg akarjuk azt akadályozni, hogy ezek a látszat cégek, amelyek nem is eh, léteznek, csak azért vannak ott, hogy megkerüljék az adótörvényeket. Mindenképpen azon vagyunk rosszul, hogy ezt a problematikát megoldjuk. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Támogatom Eh, én is azt a postafiók céget illető megoldást. Az elektronikai jegyzéknél mindenképpen a kompatibilitásra kell koncentrálnunk, mert hogyha ezt nem biztosítjuk, akkor mindenképpen egy adattemetőt hozunk létre, amely nem igazán fog számunkra segíteni. Ezt is eh, valahogy meg kell próbálni biztosítani. Második pont eh, az engedélyek érvényessége, illetve az a, a cél a tanács részéről, hogy ezt korlátozzák. Én ezt bizonyos mértékben megértem. Authorization angolul, mondja az előadó. Mert természetesen a tagállamok is szeretnének reagálni a problémákra. Azonban ezek a reakciók őszintén szólva csak akkor megfelelőek, hogyha ezt lehet ellenőrizni. Nem csak engedélyezésről van szó, és ezek megoldására. A tagállamok mindig panaszkodnak, de amikor arról van szó, hogy valóban ellenőrzéseket kell elvégezniük, és ellenőrző szerveket kell létrehozniuk, és konkrétan reagálniuk kell a problémákra azonnal, akkor azt látjuk, hogy eléggé vonakodnak. Ezért inkább azt mondanám, hogy itt célzottabban kell reagálni a problémákra ellenőrzéssel, akkor, amikor problémák adódnak, és akkor be lehet vonni az engedélyt, és így lehet megoldani a problémád. Én nem a korlátozást tartom a helyes útnak, hanem az ellenőrzést, egy kis korlátozás lehet eszköz arra, hogy az ellenőrzéseket elvégezzék megfelelően. Látom, hogy a tagállami gyakorlat nagyon különböző, és ez egy jelzés lehet arra, hogy ez a kérdés még vitatott. Ezen a területen mindenképpen ellenőrzéssel kell biztosítani a minőséget, azt, hogy amit engedélyeztek, az valóban megvalósul. Nem lehet az, hogy bizonyos taxivállalatoknál azt mondják, hogy hát igen, nekem nincs vizsgám, de a testvéremnek igen, tehát mindenképpen jól kell figyelnünk ezekre a kérdésekre, meg kell nézni, hogyan lehet ezt jól megoldani, célirányosnak kell lennünk, és a bizottság részéről is az ellenőrzésekkel helyezni a hangsúlyt, és hogyha erre helyezik a hangsúlyt, akkor mindenképpen előrébb haladunk. Ti, mint a Schmidt per la commissione? Bizottság nevében eh, Schmidt kollega. Ja, herzlichen Dank. Eh. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A szakma gyakorlásra vonatkozó rendelet tervezet az úgynevezett road package egy részét képzi, és a bizottság örömmel látja azt, hogy a tanács és a parlament közötti vita ilyen nagymértékben előre halad számunkra. Nagyon fontos az, hogy az elektronikus jegyzék megvalósuljon. Ez az újdonság ebben az új rendeleti szövegben. Ezzel az elektronikus jegyzékkel lehetővé válik az, hogy azok a szabálysértések, amelyeket a közlekedési vállalatok követnek el, azokat láthatóvá tegyük, sőt, ezt határokon átnyúlóan tegyük meg. Gyakran ma azt látjuk, hogy a államhatárokon minden megszakad, és gyakran a hatóság nem is tudják az adott tagállami cégek hogyan viselkednek a határaikon kívül. Tehát nagyon jó az, hogy a parlament és a tanács véleményen vannak és megállapodtak a jegyzék kérdésében. Van egy-két részletkérdés, mint például bizonyos területek megnyitása, vagy az, hogy egy, jegyzék meg, egy jegyzéket megnyissuk a közvélemény számára. Az Európai Bizottságnak ezzel kapcsolatban nincsen ellenvetése, bár látni kell, hogy nem ez a célja a jegyzéknek. A jegyzéknek a fő célja az az, hogy a hatóság közötti adatcserét megkönnyítse, de hogyha plusz haszonnal jár az, hogy ezt nyilvánosra tegyük, akkor ezt elvileg támogatjuk. Ami, amit megfigyeltünk az az, hogy a tanács nehézségekbe ütközik a megvalósítással. A tanács egyetemben kifejti azt, hogy sokkal több időre lesz szükség, mint ahogy mi azt Brüsszelben elképzeljük, mind az Európai Bizottság, mind pedig az Európai Parlament részéről. Rendben, ezt majd el kell fogadnunk, és természetesen arra is gondolnunk kell, hogy a vita meghosszabbítása, illetve a jegyzék létrehozása még tovább fog tartani. De ahogy mondtam, a jegyzék jó úton halad, azon pontokkal kapcsolatban, amelyet Tikao asszony is említett, mégpedig az engedélyek érvényesség ideje. Itt eh, meg kell különböztetnünk egy-két dolgot. Ez a rendelet eh, a szakma gyakorlásának feltételeiről szól, tehát nem az engedélyekről, hanem arról a négy feltételről, amelyet állandóan teljesíteni kell. És azt szeretnénk, hogyha ez a négy feltétel, és ezek közül az új feltétel az a székhely kérdése, tehát ezt állandóan ellenőriznie kell a hatóságoknak, és hogyha szabálytalanságot találnak, akkor cselekedniük kell. Mi úgy gondoljuk, és ezért hoztuk létre a jegyzéket, hogy ezt nem bizonyos időközönként kell megtenni, hanem ez egy visszacsatolás lenne a jegyzékhez, és azt halljuk a tagállamoktól, hogy bizonyos körülmények között vannak olyan ö, esetek, amikor jó lenne az, hogyha az engedélyt korlátoznák például az új ö, hát az kezdők esetében. Tehát a tagállamok szempontjából ilyenkor jó lenne az, hogyha az engedélyt csak egy vagy két évre adnák meg, és hogyha beválik az adott fuvarozó, akkor meg lehetne hosszabbítani az engedélyt. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak megadhatjuk ezt a fajta rugalmasságot, és a szövegben is benne van az, hogy nincs utalás arra, hogy maximális időtartalmat szeretnénk szabni. Az van a szövegben, hogy a tagállamok megszabhatják az időtartamot. Úgy gondolom, hogy ezzel együtt tudunk élni. Ami még fontos az Európai Bizottság részéről, ez a postafiók cégeknek a megléte. Reméljük, hogy az Európai Parlament itt valóban megfelelő kötélműköt fog majd megszabni. Úgy gondolom, hogy röviden ez az, amit az Európai Bizottság ezen nagyon fontos részével kapcsolatban a Roadpack isnek el tud mondani. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Tika a kolléga. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani minden hozzászóló kollégának és szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak is, akikkel nagyon konstruktív párbeszédet tudtunk folytatni. A javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket most elmondtak, amit Jarzembowski kolléga mondott, ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy egy módosított újra javasoltam, pontosan azért, hogy a parlament kezdeti állásfoglalását visszavezetsem a szövegbe. Ez a székhelyre vonatkozik, az iratok tárolásának a helyére, valamint arra, hogy egy cégnek biztosítania kell, és bizonyítania kell, hogy amikor nincsenek forgalomban a fuvareszközei, akkor hol parkolnak ezek. A parlament végső állásfoglalása sokkal rugalmasabb, mint más módosítók esetében, beleértve az én módosító javaslataimat is az én módosító javaslatomban egy konkrét parkolóhely szám szerepelt minden esetre a parlament állásfoglalásának a megvédéséhez ez egy jó kiindulási pont azért, hogy bizonyítani tudja egy cég, hogy hol található a tényleges székhelye. Lichtenberger hogy megjegyzésével kapcsolatban elmondanám, hogy a tanácsal és a bizottsággal is végigbeszéltem a, az elektronikus jegyzék kompatibilitásának a kérdését. Úgy gondoljuk, hogy az adatstruktúra és az csere egy bizottsági döntés segítségével legyen megvalósítható, vagyis legyen egy írott határozat, egy írott bizottsági döntés arra vonatkozóan, hogy milyen minimális adatokat kell biztosítani a tagállamoknak. Ezeket a tagállamok bővíthetik. Ami az engedélye érvényességét illeti. Én úgy gondolom, hogy korlátlan határidőjük kell, hogy legyen az engedély. Az ellenőrzéseket rendszeresen el kell végezni, nem több, mint öt évenként. Ezt a tanács is elfogadja. Ami az Európai Bizottság megjegyzéseire vonatkozik. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Schmidt úrnak a kiváló együttműködésért. Az egy előkészítés során nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Fontos lenne, hogy a tagállamok befektessenek ebbe az elektronikus jegyzékbe. Nagyon jól tudjuk, hogy ehhez időre lesz szükség. De az is helyes, hogy mindenki előnyt kaphasson, nem csak a hatóságok, hanem mindazok, akiket érdekel valamilyen ok miatt, például, hogy hány vállalkozó dolgozik a fuvarozás területén, hozzáférhessenek ezekhez az adatokhoz. Természetesen a bizalmas adatokat nem kell közzétenni. A parlamentnek ez az állásfoglalása. Első olvasatban is ez volt a parlament véleménye. Ami az engedélyek érvényességét illeti. Fontosnak tartom, hogy itt szakmai engedélyről van szó, vagyis ha egy vállalkozás megszerzi ezt a szakmai engedélyt, akkor ez érvényes kell, hogy maradjon, célzott, és akár gyakori ellenőrzéseket is végrehajthatnak a hatóságok. Ami pedig a fuvarozási engedélyeket illeti, itt már piaci hozzáférésről van szó. Gross képviselő beszélt erről a témáról, ezek ugye piaci elemek a szakmai engedélynél csak a szakmai feltételek teljesítését kell elvárnunk. Vita folyik még arról, hogy az elektronikus jegyzékben mikor kerüljenek be a számok. Ez szerintem az ellenőrzést is elősegítheti hiszen az elektronikus tagállami jegyzékeket hálózatba össze fogjuk kapcsolni az Európai Unió szintjén. Ennyit szerettem volna elmondani, még egyszer szeretnék köszönetet mondani a tanácsnak és az Európai Bizottságnak a kiváló együttműködésért, és remélem, hogy hamarosan közös állásfoglalásra tudunk jutni. Ricordo che gli... Emlékeztetnénk mindenkit arra, hogy a módosító indítványokat február 25-én délig kell benyújtani. Ezzel az ülésünket lezárom. Ha egyebek között senki nem javasol semmit, és úgy látom, hogy nem, akkor csak annyit tehetek, hogy megköszönöm a kiváló együttműködést mindenkinek, találkozunk a következő ülésen.